Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Sí? Jó napot kívánok mindenkinek. Már is ügyrendi kérdés? Tessék. Oui, monsieur le président. Igen, elnök úr. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét a romákról történt szavazásra való reagálást a francia kormány által tulajdonképpen azzal vádolnak bennünk, hogy nem ismerjük az európai jogot, és tulajdonképpen a politikus vitákat folytatunk, és nagyon örülök épp ezért Malmström asszony jelenlétének. Ugyanis a hétvégén a francia sajtó egy, szovatot, egy szöveget jelentetett melyt, amelyet önnek címegeztek, és Reden kolléganának, és három alkalommal beszélnek arról, hogy kiűztek roma, roma táborokból embereket, azt mondták a francia, azt mondta a francia kormány, hogy csak romákat, és nem romániai romákat, és magyar, és más romákat üldöznek ki. Itt európai állampolgárokról van szó, és én szeretnék önöktől egy parlamenti szolidaritást kérni. Tudom, elnök úr, hogy miről van szó, de azt szeretném, hogy hallgassuk meg Malmström asszonyot most, hogy mit mondott neki a francia kormány, és mindannyian ismerjük meg ezt a körlevelet, amelyet itt most körbe küldök a kollégáknak és Malmström asszonynak. Jó, elnök, figyelembe vettük a megjegyzéseit. A plenáris ülésen eh, a múlt héten szavaztunk, és, és megbeszéljük itt majd ennek a nyomon követését A koordinátorok ülésén erről fogunk tárgyalni. Az, ezért most azt javaslom, hogy kövessük a napi rendet, és utána első pontként meghallgatjuk eh, Cecilia Malmström biztosasszonyt, utána pedig követjük a napi rendi pontokat, utána pedig a koordinátorok ülésén eldöntjük, hogy mit tegyünk a nyomon követését a, szav- a szavazásnak. Itt a romák kivizetéséről volt szó, és a francia kormánynak a reagálásáról. Most pedig szokásosunkhoz hívem. Nézzük a napirend tervezetet. Első a napirend elfogadás, a napirend tervezet elfogadása, nincsen semmiféle változtatás ezzel kapcsolatban, el tudják-e fogadni, nincs ellenvetés, elfogadottnak tekintjük. Második, az elnök közleményei. A határidők benyújtásának határidével kapcsolatban van egy észrevételem. A jelentéstevő javaslatára felhívom a figyelmüket arra, az úgynevezett extenziós, kiterjesztéses irányelvvel kapcsolatban, amelynek Morales úr a jelentéstevője, mától lehet benyújtani módosításokat, és szeptember 19-én délig lehet megtenni ezt tehát 18-án fogjuk bemutatni a jelentéstervezetet, és azután egy nappal lehet még benyújtani a módosításokat. Egyébként utána megjelenik a jelentés az összes hivatalos nyelven. Ha egyéb kérdéseik, van, kérdéseik vannak, akkor kérem vegyék fel a kapcsolatot a Libe titkárságával. Most jel, különböző ülések jegyzőkönyveit fogjuk elfogadni. Azt hiszem mindenkinek megvan a listája, hogy ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket. Négyes napirendi pont. Újabb fejlemények és jövőbeni prioritások a belügyek területé. Ezen napirendel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt van a körünkben Cecília Malmström asszony, ő fog betekintést adni abba, hogy mi is, milyen újabb fejlemények történtek a belügyek területén. Nagyon hasznosnak tartjuk ezt az eszmecserét, ezt a rendszeres eszmecserét. Már május eleje óta rendszeresen folytatjuk ezt, és nem csak fontosnak, hanem igen hasznosnak is tartjuk ezt hiszen így mindenki számára kiderül, hogy milyen munkát végzünk itt. Üdvözöljük a biztosasszonyt, meg fogjuk hallgatni először a biztosasszony expozéját, és utána pedig kérdéseket tehetnek fel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselek, nagyon örülök, hogy újban találkozhatunk. Utolsó májusi találkozásunk óta nagyon sok minden történt, és nagyon örülök, hogy ezekről ma jelenthetek, és hogy mi lesz az őszi napi rend tervünk. Nagyon örülök, hogy az együttműködésünk nagyon konstruktív módon történt az elmúlt hónapokban, és remélem, hogy a jövőben is így fog történni. Nyilvánvalóan nem tudok minden kérdéssel foglalkozni, de azt hiszem, hogy elegendő idő áll arra, hogy majd kérdésekre is válaszoljak. Nyilván a tárcám területén. Az utóbbi hat hónapok e, e, eseményeivel kapcsolatban az a migrációs politikát szeretném e, említeni. Két jogalkotási javaslatot nyújtott be a bizottság a nyári szünet alatt. Az úgynevezett intercorporate transfer az egy új belépési stratégiát nyújt a nem EU országokból jölő szakembereknek olyan vállalatok számára, amelyek egyik tagállamban vannak. Az idény munkások számára a belépés és hat hónapi tartózkodásra több szezonra szóló engedést kapnak, engedélyt kapnak. A javaslat a visszaélésekkel szemben is intézkedéseket tett. Ezek a lépések segíteni fogják a közös migrációs politika megvalósítását, és többi e, intézkedést is e, e, segít a 2020-as stratégiában. A májusi európai jogi támogatási irodával kapcsolatban, amely 2011-ben fog felállni, lépéseket teszünk, és a fizikazgatóját és az év vége előtt szeretnénk a helyére tenni. Ezen kívül konstruktív párbeszédet folytattuk a görög hatóságokkal, és reméljük, hogy ezek kézzelfogható eredményeket hoznak a mededik jogi területeken. Lesz egy cselekvési terv is, és ellátogatok majd Görögországba is, hogy ennek megvalósításáról beszéljünk. A SIS-2-vel kapcsolatban annak ellenére, hogy vannak problémák. Márciusban elfogadtunk egy rendeletet, amely alapot nyújt a sis 2 projekt megvalósításához. A tanácssal együtt a bizottság részletes tárgyalásokat folytat a a kérdések megvalósítájával, és az októberi tanácsra szeretnénk beszámolni erről a folyamatról. A vízumokkal kapcsolatban is sok minden történt. A Visa Kódex április 5-től modernizálta ezt a jogalkodást, a víza, vízum kérvények kezelését illetően, és ezeknek az ellenőrzését is elvégezzük. Májustól a Albán és bosznia-hercegovinai állampolgároknak a vízum könnyítéséről is ö, ö, lépéseket tettünk, és reméljük, hogy ma már ezeket nem sokára aláírhatjuk. Tájvan is ö, rákerült a pozitív listára, hiszen mindig is szerette volna az EU állampolgároknak teljes vízumrendszert nyújtani. Brazillal is folytat tárgyalásokat, amelyeknek az eredményét az év végére e, aláírunk, és ez a tagállamok és Brazília közötti e, e, utazásokat könnyíti meg. Grúziával is aláírtunk egy vízum könnyítési rendszert, és ez majd életbe is lép az utas adatokat illetően nagyon szépen köszönöm a konstruktív együttműködést, és hogy támogatták azt, hogy ennek a, a, ezt lezárhattuk. Ez nagyon fontos lépés volt, és azt hiszem, hogy azt, jelent, azt mutatja, hogy együtt tudunk működni, amikor szükséges, és ez alapjogokat és biztonságot erősít meg. Amikor januárban találkoztunk a meghallgatáson, akkor két eh, ígéretet tettem. Az egyik az, hogy két közleményt nyújtok be az információ megosztásról és a terrorizmus elleni harcról. Mind a kettőt elfogadtuk júliusban, tehát teljesítettem a eh, kötelezettségvállalásomat, és eh, remélem el is olvasták. A közlemény az minden információ megosztó eszközt végig tekint, és tulajdonképpen ez egy egyedülálló lista, hiszen először soroljuk föl ezeket az eszközöket egy átlátható és összefüggő módon. És az állampolgárok így megismerhetik ezeket, hiszen ez egy teljes lista. Ez a keret lehetővé teszi azt, hogy világosabban lássuk majd, hogy mikor szükségesek és jogosak ezek az eszközök, és néhány elvet is azonosít arra, hogy hogyan kell felhasználni ezeket a, az eszközöket, és ez nagyon, nagyon segít majd az állampolgároknak az a közlemény, amely eh, jogalkotási eredményekkel foglalkozik a terrorizmus elleni harc terén, eh, több eh, kihívást jelöl meg és az Európai Parlament is így a politika kialakításáról képet tud magának alkotni. A testület bizonyos vegyi anyagoknak a rendelkezésre állásáról is rendelkezik, és ez bizonyos anyagokhoz való hozzájutást még nehezebbé teszi, ezért a biztonságot növeli elnök úr, most pedig politikai prioritásokról szeretnék beszélni az őszi időszakban. Szeretném megköszönni a parlamentnek, hogy konstruktíven foglalkozott ezzel a csomaggal, a ö, szorosan együttműködtünk, és a bizottságban is a belső eljárásokról döntöttünk, és egy közleményt fogunk a külső stratégiáról küldeni, és a szeptember vége előtt fogadja el a bizottság. Ugyanakkor a csomag részeként, részeként a az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával való büntetőjogi megállapodásokról fogunk dönteni. Ez az utasadati megállapodásról való elveket akarja elfogadni, mielőtt elkezdenénk a tárgyalásokat. Itt harmonizáljuk a légiszállítóknak a szabályait. Nyilvánvalóan bizonyos mozgásteret kell hagyni a tárgyalások során, de az elvek nagyon szorosan követik azt, amelyeket önök elfogadtak májusban. A tárgyalási irányelvek követik majd a közleményben megfogalmazott elveket, és a tanács fog majd dönteni erről, de én szoros figyelemmel fogom követni, hogy mi történik. Üdvözlöm azt, hogy önök elfogadták, hogy az Egyesült Államok ausztráliai megállapodás az ideiglenesen alkalmazható a tárgyalások során. Ez nagyon fontos, hogy ne legyenek biztonsági hézakok és jogi bizonytalanság a légiszállítók számára én együttműködök majd önökkel szorosan, hogy minél hamarabb sikerüljön ezeket a megállapodásokat lezárni és 21-én miután a bizottság elfogadta ezeket a csomagokat, foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Az EU utas adat kérdéseket nem tudtuk ugyanakkor elfogadni, ez egy jogalkotási javaslat, de erről még kell hatástanulmányt is elvégezni, hiszen ez benne van a Stockholm programban, és a parlament, és ezt kéri. A bizottság a belső biztonsági stratégiáról is készít egy közleményt, amelyet novemberben fognak elfogadni. És mi ezt fogjuk követni. A közlemény néhány fenyegetést, a kiberbűnözés, a terrorizmus, akár emberi, akár természeti katasztrofa kérdésével foglalkozik, és stratégiai célkitűzéseket határoz meg, hogy európai szinten hogyan tudunk jobban foglalkozni ezekkel a fenyegetésekkel. Nyilvánvalóan megfelelünk majd a az elveknek és az alapvető emberi jogoknak és a személyes adatoknak és hatékonyan akarjuk mindezt meg, megalkotni. Nyilvánvalóan ez a program közös, tehát az önök ötleteit is szívesen fogadjuk. Ma délután is meghallgatom őket. Még számomra az egy nagyon fontos prioritás van, ez pedig a menedékjogi, menedékügyi csomag. Közös menedékügyi rendszert szeretnénk felállítani, és az Európai Tanács 2012-t szűzte ki cél kitűzésként. Ez már nagyon közeli időpont, tehát ezt a kötelezettségvállalást a tagállamok számára kézzelfogható eredményekre kell átalakítani. Biztos vagyok benne, hogy ezt is majd meg tudjuk beszélni. Végül pedig e, egy újra telepítési rendszert is szeretnénk kialakítani. E, ennek a prioritásainak a kialakítása a legfontosabb kérdés, de reméljük, hogy a tanács és a parlament segít abban, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk az emberkereskedelemmel kapcsolatos kérdéseket illetően, és a gyermek pornográfiát illetően is lépéseket teszünk. A bizottság aktíven fog részt venni a tárgyalásokban, és nyilvánvalóan véd, meg fogom védelni a mi javaslatunkat, és remélem, hogy önök támogatásával egy jól kiegyensúlyozott eredményt tudunk elérni. Ez a modern rabszolgatás és rabszolgaság, és nagyon fontos kérdés, tehát ezért az emberkereskedelem elleni harc az nagyon fontos kérdés, és reményem, hogy, és bizom is abban, hogy sikerül eh, elérnünk az információs rendszer elleni támogatásoknak az er, irány, irányelv tervezetét is szeretnénk kialakítani, hiszen ezzel meg tudjuk az internetes támadások ellen védeni a rendszereinket. És remélem, hogy a Frontex javaslattal kapcsolatban is együtt előjárunk eh, a tárgyalások során amikor a határ ellenőrzéseket illetően egy, ről beszélünk, akkor egy új Schengeni értékelés javaslunk, és ebbe a parlament is be kell vonni, nyilvánvalóan az intézmények szerepét figyelembe venni. Ezen kívül elfogadunk a vízum könnyítés rendszerről újra tárgyalni Moldovával és a többi országokkal, és ezt is minél hamarabb szeretnénk megtenni. Ezen kívül a többi országgal is a keleti partneri kapcsolatban szeretnénk újabb tárgyalásokat folytatni, és a dél-mediterrán országokkal a rövid tartamú vízumokkal kapcsolatban is tárgyalásokat folytatunk majd. Nos, számítok önökre ezekben a kérdésekben, mint jogalkotó társakara, hiszen ezek nagyon fontos kérdések. Számítok önökre, és a munkatársaim és önöknek is rendelkezésére áll. És a francia körlevelet elolvastam ma reggel, ma reggel hallottam először, és ez valóban nagyon aggasztó. E, mélyebben meg kell vizsgálnunk ezt a kérdést, és nyilvánvalóan, amikor értékeljük azt, hogy mi történt Franciaországban, akkor ezt is figyelembe vesszük. Köszönöm szépen, elnök úr, és most akkor önök rendelkezésére állok a kérdésekre, és megpróbálok válaszolni mindenre, és hogyha ez nem megy, akkor majd később választ adok. Malmström, some members. Köszönöm szépen, Malmström asszony. Néhány képviselő már is jelezte, hogy szeretne kérdést feltenni, de azt hiszem, akkor járunk el megfelelően tisztességesen, hogy először a koordinátoroknak, adok, koordinátoroknak adunk lehetőséget. Buszúti úr. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok, biztos asszony. Először is gratulálni szeretnék önnek munkájához. Még csak néhány hónapja van ezen a poszton, de már megmutatta azt, hogy milyen nyílt a mi szakbizottságunk felé, és szívesen együttműködik velünk. Ez igenis azt mutatja, hogy korábban ön is képviselő volt, és pontosan tudja, hogy mit szeretnek a parlamenti képviselők, mit szeretnek minek számon kérni az Európai Bizottságtól, ez mind, mind a két fél javát szolgálja. Néhány kérdést azonban szeretnék feltenni, feltenni ezek közül néhány témára már ön is utalt. Első kérdésem arra vonatkozik, hogy az Egyesült Államok kormánya az utazási engedélyekre vonatkozó ö, adminisztrációs folyamat díját meg szeretné emelni. Ezt a kérdést egyébként tavaly már megvizsgáltuk, illetve megvizsgálta a, az USA kormánya is, és akkor fölmerült az a probléma, hogy ez, ez vajon a vízumdíj másféle elnevezése-e. Úgy véljük, hogy a vízummentesség díjmentességet is jelent, 10 dollárba kerül egyébként ez az úgynevezett travel promotion fee, az, az utazási engedély, illetve van még egy plusz 4 dolláros eljárási díj is. Véleményünk szerint ez gyakorlatilag a vízumdíj másik formában, egy más formában. Kérem, hogy mi hamarabb vizsgálja meg ezt a problémát, és a lehető leghamarabb tájékoztassa minket arról, hogy mi a véleménye erről az Európai Bizottságnak, és hogyan kíván lépni ezzel kapcsolatban. Nagyon várjuk a fejleményeket. Aztán menedékjog, illetve menedékjogi csomag. Tudjuk, hogy ez nem könnyű téma, kemény dió, tanácsban számos akadály felmerült már ezzel kapcsolatban, de bízunk önben, hogy hihetetlen erejével és energiájával, határozottságával sikerül mi hamarabb tető alá hozni ezt a csomagot, és így 2012-ig hatályba is léphet ez. Van még néhány hiányzó eleme ennek a csomagnak, és arra szeretnénk önt felkérni, hogy ezt vizsgálja meg. Ennek az egyik ilyen elem a felelősség megosztás, illetve szolidaritás. Egyébként ez a jelenlegi javaslatainkban is megjelenik. Nincsen egyébként adhok jogszabályalkotási javaslat a szolidaritásról. Különböző kísérleti projektjeink, egyéb kísérleteink vannak, de ilyen jogszabályalkotási javaslat, tehát ami pusztán a szolidaritásról szól, nincs menedék joggal kapcsolatban, hadd mondjam még el azt, hogy úgy véljük, hogy a menedék joghoz való hozzáférés és a kapcsolatban még hiányoznak jogszabályok. Ugye azt próbáljuk elérni, hogy megfelelően jó legyen ez a csomag, de meg kell adni azon személyeknek a lehetőséget, akik kívánnak ezen jogukkal élni, hogy szabályosan és legitim módon férhessenek hozzá Európában a menedék joghoz. Hogyha nem lehet ezt jogszerűen megtenni, akkor elő fognak fordulni a jövőben is olyan helyzetek, hogy Dél-Európában, vagy Európa déli részén illegálisan próbálják meg átlépni a határt a harmadik országok állampolgárai. Tehát nagyon fontos a jogszerű hozzáférés. Úgy látom, az elnök úr azt szeretné kérni, hogy hagyjam abba, úgyhogy be is fejezem mondandó. Köszönöm, Buszuti úr. Gönc asszony. Yes, Mrs. Sippel. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Frau Malmström, ich danke Ihnen für diesen umfassenden Bericht, der natürlich in den Details. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a beszámolót. Természetesen rövidre kellett fognia a hozzászólását, én csak három gondolattal szeretnék foglalkozni. Először is a TFTP kérdésére utalnék. Ön is tudja, hogy itt a parlamentben nagyon sokan úgy gondolják, hogy ennek a megállapodásnak nem minden részét vezették be ugyanabban az időben illetve nem mindegyik minőségi részt valósították meg. Lehet, hogy ez nem így van, de pontosan ezért kell kérdéseket föltennünk, hogy meggyőződjünk, mi is a helyzet. Az állampolgárok fölvették velünk a kapcsolatot, és föltették azt a kérdést, hogy ez a megállapodás működik-e vagy sem. Természetesen vannak még nyitott kérdések, és mindenképpen szükség van további információra, mielőtt a PNR-ra, vagy pedig az adatvételemre rátérnénk. Nagyon remélem, hogy ismét beszélünk majd ezekről a kérdésekről, tehát a TFTP-ről, esetleg valamilyen későbbi időpontban, e, a hónap végén. Ez nagyon fontos lenne. Még van egy kérdésem a kritériumokat illetően nem csak az Európol személyzet kinevezéséről van szó, hanem más kritériumokra is ki kell térnünk, olyan kritériumokra, amelynek meg kell felelniük a személyzetnek, a munkatársaknak. Minősítésre gondolok, végzettségre és ilyen hasonló kérdésekre. Illetve az Egyesült Államok kincstárának személyzetére is rá kell kérdezni. Ez egy nagyon fontos politikai poszt, nem csak gombokat nyomogatnak. Fontos lenne tehát tudni az itteni kritériumokat, és ezen kívül tudni szeretném azt is, hogy hogyan működik az együttműködés, hogyan kommunikál az Europol, illetve a hozzá kapcsolódó adatbázisok, milyen kommunikációs módszert követnek. Lehet, hogy nincs válasz mindegyik kérdésre, de szeretném egyértelműen bebizonyítani, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még. Van még egy általános megjegyzésem az adatok megőrzésére vonatkozóan. Nem szeretnék itt az adattárolás részleteibe bocsátkozni, azonban van egy kérdésem. Úgy gondolja-e, hogy ez tagállami a tagállamokban történő végrehajtás okozza a problémát, vagy pedig úgy érzi, hogy Európai Uniós szintű változtatásokra van szükség az irányelvben. És esetleg akkor a tagállamok könnyebben megvalósíthatnák ezt az irányelvet. Miről van szó? Egyszerűen csak megvalósítási probléma? Aztán ott van a gyermekpornográfia kérdése, ugyanúgy, ahogyan én is, ön is nagyon jól tudja, hogy nagyon sokat beszéltünk az adatok törléséről. Ezt is tisztázni kell. Remélem, hogy a meghallgatás után, szeptember végén megvizsgálhatjuk majd ezt a kérdést, illetve más nyitott kérdésekre is választ kapunk. És még egy kérdés a menedékjogot kérőkkel kapcsolatban, illetve az ezzel kapcsolatos csomagra vonatkozóan. A tanácsban nagyon nehezen folytak a tárgyalások, és úgy tűnik, hogy egyre több megállapodás születik a biztonság, illetve az adatok kérdésében. Esetleg erre vonatkozóan is egy-két magyarázatot adhatna. Mrs. Weber. Thank you very much, Chair. Um, I also want to welcome... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a biztos asszonyt, és nagyon is ambiciózus tervekkel jött hozzánk, ez mindig is így volt. Üdvözlöm, hogy eljött hozzánk, és örülök annak, hogy információval szolgál bennünket, kitér a különböző kérdések fejleményeire, illetve beszámol a jelenleg folyó munkákról. Van egy-két kérdésem, az első a TFTP-re vonatkozik. illetve az ezzel a témával foglalkozó kinevezésére vonatkozik a kérdésem. A bizottság aggodalmának adott okot a egész folyamatot illetően, és bár értem, hogy ez mennyire fontos, de mégis úgy gondolom, hogy őszintének, őszintének kell lenni, de elég nehéz feltárni, hogy ki az, aki őszinte, és ki az, aki nem. Mindenkinek megvan a maga nyomozási módszere, és szinte lehetetlen a neveket eltitkolni. De igazából itt nem is a nevek, nem is a név a lényeg, hanem a beszámolási folyamat, hiszen ez az, amihez ragaszkodtunk, és ebben megállapodtunk, szeretnénk tájékoztatást kapni, szeretnénk látni, hogyha valami nem megfelelően működik, az adatokkal kapcsolatban, akkor ezt nekünk tudnunk kell, hiszen az európai állampolgárokat érinti ez a kérdés. Úgyhogy meg kell győződnünk arról, hogy a parlamenti eh, jelentések, a parlamentnek történő beszámolás eh, valóban megtörténik. Ez nem, nem arról van szó, hogy eh, nem hiszünk abban, hogy megfelelően működik a munka, de hát szeretnénk tudni, hogy pontosan mi hogyan történik. Fontos az is, hogy a kettős megközelítés, a kettős megközelítést alkalmazzuk, és így az adatszolgáltatást megkönnyítsük. Ami a menedékcsomagot illeti, a politikai frakcióm szeretne kitartani a csomag mellett, nem pedig a fokozatos megközelítést támogatjuk. Nagyon jól tudjuk, hogy a tanácsban vannak még problémák, frakciónk nyitottan áll a javaslatok felé, arra vonatkozóan, hogy mi képviselők hogyan tudnánk segíteni abban, hogy a vita gördülékenyebb legyen illetve a tárgyalások gördülékenyebbek legyenek. El kell mondanom azt is, hogy egyetértek Simonnal, a felelősség megosztásáról, illetve a szolidaritásról szólt. Igaza van, hiszen az Európai Unió tagállamai nincsenek egyenlő helyzetben. Hiszen bizonyos országok nagyobb terhet cipelnek, mint mások, és hogyha az Európai Unió határairól beszélünk, akkor nagyon fontos ezt is figyelembe venni. Még egy megjegyzésem lenne a gyermek pornográfiára, illetve a belső biztonsági stratégiára vonatkozóan. Mindig is foglalkoztatott és foglalkoztat az, hogy korlátozunk az európai állampolgárok jogait jogszabályainkkal, és közben azt látjuk, hogy a külvilágban más szabályok érvényesek. Nagyon óvatosan kell tehát eljárnunk. Mindig is megvan annak a tendenciája, hogy kemény szabályokat szabunk magunknak, és közben a világ egy teljesen más szabályrendszer szerint él. Thank you, Chair. Um, I have some... Albrecht úr, a zöld frakció részéről. Néhány plusz kérdésem lenne Mámström asszony felé. a SIS 2 végrehajtása mennyire realisztikus. A pénzt költjük rá, de kész lesz ez. Talán ideje lenne alternatívákon gondolkodni. Vagy hogy az egésznek van-e értelme. A második kérdésem Weber asszony mondandójához kapcsolódik, TFTP-vel kapcsolatban lenne egy kérdésem. be nem is felmerült az, amit Weber amit tett, illetve a viszonyosság kérdése is, reciprocitás kérdése, illetve a kölcsönös jogsegély kérdése az EU és az USA között négyes cikkben a egyéni banki adatok átadásával kapcsolatban, vajon az USA betartja -e ezzel kapcsolatban a szabályokat, tehát a kölcsönös jogsegét, vagy nem és megtörténik-e ez itt Európában. Ugyanez a büntetőjárásokkal kapcsolatban. Aztán szépen asszony kérdéséhez is kapcsolódnék, adatmegtartás, vagy megőrzés. Jó lenne, hogyha felülvizsgálnánk ezt a kérdést. Örülnék annak, hogyha a bizottság nyilatkozatot tenne közzé azzal kapcsolatban, hogy mi is, hogyan is zajlik ez az Európai Unióban. Ezt gyakran kérjük itt a parlamentben, mint képviselők. de hathatósan azt kérem öntől, hogy olyan folyamatban lévő igazságügyi folyamatokat, olyan folyamatokra is alkalmazzák ezt. Sok olyan ügy van, ami még, ami most folyamatban van, és már ugye elfogadtuk az irányelvet, és a jövőben is sok ilyen ügy érkezik az Európai Bírósághoz is, Úgyhogy épp, az ide, itt, épp itt az ideje, hogy felülvizsgáljuk azt, hogy milyen kötelezettségeink vannak a telekommunikációs és más adatok tárolásával kapcsolatban. Tehát az alapkérdésem az, hogy hogy állnak a dolgok, és mi várható a jövőben, illetve mit lehet várni a tagállamoktól. Harmadik felvetésem, vagy észrevételem, büntetőeljárással kapcsolat, van. Nagyon fontos az, hogy az öntárcája és Redding asszony tárcája között ne legyen összetűzés, illetve párhuzamosan működjenek egymással tehát az általános adatvédelmi kérdések EU-sa viszonylatban, illetve a büntetőjárások kérdése. E, e, mind a, ezt a két kérdést valahogyan koordinálni kell, és a tárgyalások alkalmával is egyeztetni kell. Tehát még az utas adatokkal kapcsolatos tárgyalások elkezdése előtt meg kell ezt tenni. Aztán a büntetőjogi szankciókra is igaz ez. A büntető eljárási jogokról most folyik a vita, de a büntető jogi szankciók esetében mindenképpen harmonizálni kell a, a tagállamokban a különböző gyakorlatokat. Ez természetesen foglalkoztatja a tagállamokat is és nagyon jó lenne, hogy a ön Reding asszonynal karöltve munkálkodna ezen a kérdésre. Elnök, most a Google következik, Tavares úr. Köszönöm. A TFTP-vel kezdeném, hogy folytassam a kollégák gondolatmenetét. véleményem szerint nem vett túl jó fényt a dologra az, hogy nem ismerjük a felülvizsgáló személyét. Nem jó példa ez az átláthatóságra, nem valósul meg olyan szintű átláthatósága, hogy ezt reméltük. Még mindig a TFTV-vel kapcsolatban kérdezném, hogy mi történt júliusban, július elején, illetve, hogy az USA terrorizmus elleni államtitkár mondta, miért mondta azt, hogy a SWIFT segítségével már fogtak el terroristákat, hiszen ebben az időszakban elvileg nem is működött az adatvédelmi, az adatcsere. Ezt később meg is erősítették, hogy nem működött. A kérdésem lényege tehát az, volt-e akkor adatcsere júliusban, avagy nem? Jan Albrecht említette a banki adatok átadását az USA-ból az EU-ba, illetve hogy betartják ezzel kapcsolatban a négyes cikket a kölcsönös jogi szolgálatról, vagy segítségnyújtásról. Aztán belbiztonság. Nagyon jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot ad neki a bizottság, és ebben a természeti katasztrófákra is utalnának. Ilyen esetekben mindig nagyon hasznos, hogyha megfelelő adatokkal rendelkezik a bizottság, például erdőtüzeknél, illetve határon átnyúló természeti katasztrófák esetén. A nyáron egyébként számos vita felmerült, vagy számos kérdés felmerült azzal kapcsolatban, hogy a portugál kormány megfelelően kerül, kezelte ezt a dolgot, Úgy tűnik, hogyha az EU ilyen célokra repülőgépeket ad, vagy bocsát a tagállamok segítségére, akkor ennek a, fel, a költségnek a felét a tagállamok állják. Nem egyszerű ezt megszervezni, nem biztos, hogy rendelkezésre a megfelelő összeg a tagállamokban. És sajnos felmerül az, hogy nem mindig célzottan lépünk fel a erdőtüzek ellen. Nos, A menekült kérdéssel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a kezdeti lendületet használjuk ki. Ha már van erről egy jelentés. Költségvetési kérdésekben a tanács megfelelő politikai akarattal rendelkezett. Itt nem erről van szó, itt egy külpolitikai vet, ö, olyan külpolitikai kérdésről van szó, aminek van pénzügyi vetőle is. Aztán újabb téma, a kínzás áldozatainak rehabilitációja. Ezzel kapcsolatban központokat finanszíroz az Európai Unió harmadik országokban, és nagyon úgy látszik, hogy az Európai Unión belül elhelyezkedő központokra egyre kevesebb pénz jut, sokszor az esetek 20-30 százalékában a haza telepített menekültek kínzás áldozatává válnak, és természetesen egész életükre megmarad ennek a nyoma. Ezt kéne valahogy megpróbálni, vagy ezen kéne megpróbálni segíteni. Egy új finanszírozási eszközre lenne szükség a kínzás áldozatainak rehabilitációjára ez is elképzelhető, hogy ezzel kapcsolatban egy szóbeli kérdést nyújtunk majd be. Any member would like to represent this political group? Jó, van-e még más a konzervatívok vagy a függetlenek részéről, aki szeretne hozzászólni, brosúr? Köszönöm. Én a függetlenek nevében, vagy saját magunk nevében beszélek a e, bizottság egy gyors utat akarna választani. Nem tudom, hallották-e a parlamenti beszédet, e, a Mali elnök tartotta, és pedig azt mondta, hogy 35%-a az egyetemi végzetteknek külföldön dolgozik és e, talán az egészségügyben dolgozók nagy része is. Nos, a fejlődő országokban a magasan képzett ö, ö, egészségügyi dolgozók, azok ö, ki mennek külföldre dolgozni. Ez azt jelenti, hogy a mali betegek meghalhatnak, mert nincsen, aki gondozza őket. Nos, más szakemberekre úgy tűnik nem ilyen drámai a hatást. ugyanakkor az olyan országok, mint Mali, azt, számára ez azt jelenti, hogy mindig szegények maradnak. Az Európai Parlament a mali elnöknek tiszteletet mutatott, hogy megengedte, hogy itt felszólaljon, de azt a tiszteletet is meg kellene mondtatni, hogy segítenek neki. Nos, a menedékjogot kérde, illetően vannak biztos országok, ahol menekülnének ezek az emberek. Nos, de vannak olyan országok, ahol viszont veszélyben élnének az emberek. Ezeket talán, hogyha megmutatnánk az embereknek, akkor talán jobban élhetnek majd bizonyos országokban. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor bővítsük ezt a kört. Először talán Cecilia Malmström biztos asszony válaszolna a kérdésekre, és aztán mások is tehetnek fel kérdéseket. Jó, lehetnek olyan kérdések, amelyek ö, újra felkerülnek. Buzottil úr az Egyesült Államok hatóságainak beszél ezekről a kérdésekről, ugyanis az állampolgárok már panaszkodtak, és a, transatlanti mobilitást ez nem segíti. Tehát az amerikai partnerekkel beszéltünk erről, és szeretnénk a legközelebbi tanács ülésünkön is beszélni erről, és anélkül, hogy már előre megítélnénk, hogy milyen eredmények lennének, szeretnénk a hatásokról is beszélni, ugyanis az európai állampolgárok számára ez aggasztó. Nos, a menedékjogi csomagot illetően szükségem van az Európai Parlament segítségére és a jelentéstevők segítségére ugyanis vannak kevésbé bonyolult javaslatok, de azért mindegyikkel van probléma. Ezeket holnap a miniszteri konferencián megbeszéljük, ezt a belga soros elnökség szervezi, és az Európai Parlamentnek is lesz küldöttsége ott. Nem akarok most a részletekbe menni, de a manedik juki kérdések általános kérdéseit remélhetően ez érinti, azért, hogy utána megbeszélhessük a lehetséges stratégiákat. A szolidaritás nagyon fontos, és ez ebben a csomagban is tükröződik, de a jövő évben a bizottság egy közleményt és javaslatot fog kiadni az EU-n belüli szolidaritást, illetően a kísérleti projektre és más ilyen projektekre fogunk építeni ezzel kapcsolatban. És az önök ötleteit is meghallgatjuk. Többen is kérdeztek, a CFDF programról. Ez augusztus 1-én eh, életre lépett, és nem volt lehetséges a bizottság képviselőinek már az első naptól ott lenni, eh, és ezért most eh, Washingtonban ideiglenesen dolgoznak európai állampolgárok augusztus végétől, olyanok, akiknek tapasztalata van ezen a területen, eh, akik már eh, eh, megpróbálják a mindennapi ellenőrzést elvégezni. És mivel ez a nyár közepén történt, és nehéz volt önökkel beszélni, majd a jelentéstevővel foglalkozunk. Meghirdettük az állásokat, és holnap jár le, vagy szerdán jár le a határidő, a pályázatok beadásának a határideje, és amikor már meg lesz a lista, akkor megpróbálom önöknek megbeszélni, önökkel megbeszélni azokat a kritériumokat, amelyekre szükség van. Ez egy, egy technikai állás, nem egy politikai állás, tehát minden nap nyomon követi mindazt az ellenőrzést, amit elvégeztek tehát azért mondom, hogy nagyon technikai jellegi munka. Kell, hogy legyen ezen a területen valamennyi tapasztalata ennek az embernek, és hogy az amerikaiak is jóvá hagyják őt. Azt hiszem, hogy szeptemberben lesz egy zárt ülés, amikor megbeszélhetjük részleteit ennek a kérdésnek, tehát hogy hogyan fogják kiválasztani ezeket a, ezt az emét. És a koordinátorokat is tájékoztattam. E, aztán lesz egy csapat, aki e, ellenőrzi a munkát, mert ez az etén nem naponta fog e, jelenteni a bizottságnak, de nyilvánvalóan kapcsolatban leszünk benne, és ez a felülvizsgálati csapat amely hat hónappal a megalapodás érvénybe lépése után fog munkát végezni, megnézi a munkáját. A belga és a holland hatóságok hajlandóságot mutattak, hogy részt vegyenek ebben a csapatban. Már elkezdtük az európai TFTP-vel kapcsolatos munkát, és az ütemtervnek megfelelően fogunk működni. és remélem, hogy amikor a hatástanulmányt elvégeztük, akkor tudósíthatok majd arról, hogy hogyan alakulnak a dolgok ezzel kapcsolatban. És más kérdésekkel is foglalkozok majd a TFTP-vel kapcsolatban. Tavares úr, azt hiszem, hogy a a norvégiai terrorista támadással kapcsolatban tudósított az alelnök, de februártól augusztus 1-ig volt adatátadás, de ezt egy kicsit, nem, nem volt adatátadás, de ezt az időszakot még talán egy kis időre meghosszabbították. Tehát az adatok, amelyek eh, ezt a bűncselekményt feltárták, azok régebbi adatokra, az információ, amely ezt feltárta, az régebbi adatokra támaszkodott. Remélem a TFTP-vel kapcsolatban minden kérdést eh, eh, meg tárgyaltunk, de hogyha valami nem sikerült volna, akkor az írásos válaszban megpróbálom ezt majd tisztázni, mert megpróbálunk ennél, ezzel kapcsolatban minél világosabbnak lenni. A gyermek pornográfiát illetően októberben a tanácsban folytatunk majd erről eszmecserét. Tudom, hogy általánásokban az Európai Parlament nagyban támogat bennünket, de a bizottság javaslatát illetően vannak kérdések. Nyilván a forrás szeretnék elsősorban megszüntetni, de nyilvánvalóan a különböző oldalaknak a, az elzárása, tehát a hozzáférhetetlenség, hozzáférés lehetetlené tevése is nagyon fontos az adat visszatartást illetően értékeljük most, és be kell vallanom, hogy a tagállamok válaszát illetően voltak problémák, mert mindegy, hogy mit gondol az ember az irányelvről, a megfelelő értékelésre szükség lenne azt illetően, hogy, hogy hogyan használták ezt a tagállamok, tehát hogy fontos, lényeges, értékes volt a számára. De ezt a tájékoztatást a tagállamok elég lassan adják, épp ezért késlekedik még az végleges értékelés, de remélem, hogy megkapjuk majd az elkövetkezendő hetekben ezeket a válaszokat, és akkor megtárgyaljuk önökkel és az előadóval, nem tudom, hogy már kijelölték-e az előadóval, vizsgálódott, hogy hogyan is haladunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A menedékjogi csomagot illetően 2012 a határidő, és addigra mindennek meg kell lenni. A soros belga elnökséggel megbeszéltük, hogy például az eurodak az egy könnyebb kérdés, tehát vannak, amelyekre kell könnyebben elő lehet jutni a szakképzettséget, illetően vannak problémák, különösen Dublinnal van egy felfüggesztési mechanizmus, amelyben nagyon kevesen támogatják a bizottságot, tehát szeretném, ha ezt tudnák az eljárás és a fogadási irányelvvel kapcsolatban én szeretném, hogy az 2012-ben er-, elérjünk eredményt, hiszen ezt egyhangúan döntött el az Európai Tanács. Vannak horizontális kérdések, amelyek nehezebben mozdulnak, de remélem, hogy a problémákra rá tudunk mutatni, és akkor előrébb jutunk, de én nagyon szeretném az önök támogatását megkapni ehhez. A SIS-2-vel kapcsolatban az ütemtervnek megfelelően dolgozunk, mint ahogy ezt jeleztem is a tanácsnak. A második mérföldkövet készítjük elő, és a, remélem, hogy a negyedik vagy ötödik tanácsra meg lesz már a terv és a költségvetés és akkor a tanácsnak is, és önöknek is bemutatjuk ezeket. Nos, hát úton vagyunk, és követjük az ütemtervet. A többen felvetették azt, hogy én és Redding asszony munkája átfedi egymást. Hát ez így igaz, de nagyon jó az együttműködésünk, és azt hiszem az ő nevében is mondhatom, hogyha mind a kettőnket akarnak meghívni, hogy bizonyos kérdéseket megbeszéljünk, akkor ezt megtesszük. A belső biztonsági stratégiát illetően az egyik kérdés az, hogy a, a, akár az emberi vagy a természeti katasztrófák esetében hogy használhatjuk fel a szolidaritási záradékot. Nincsenek konkrét költségvetési javaslatok ezzel kapcsolatban, de e, vannak mechanizmusok, amikor a saját forrásainkra koncentrálhatunk, és jobban felhasználhatjuk ezeket a kínzás áldozatainak a rehabilitációt illetően én nem ismertem ezt, tehát köszönöm, hogy felhívta rá a figyelememet. Bronx úr, a vállalati áthelyezéseket illetően vannak olyan szakért szakértők, akik a multinacionális vállalatokkal kapcsolatban foglalkoznak a kérdésekkel. Ez nem az egészségügyi dolgozókkal, hanem a számítógépes szakemberekkel, stb. foglalkozik. Elég, sok, elég nagy a számok, de inkább ilyenekről van szó. Én szerintem jó dolog, hogyha az emberek mozognak a világban, eh, tapasztalatot gyűjtenek, és aztán visszatérnek az, térnek eh, a saját országukba ezzel a szakértelemmel eh, szakértelemmel. Nyilvánvalóan a menedékjogot kérőkkel kapcsolatban mindegy, hogy kikről van szó, joggal rendelkeznek, hogy, hogy menedékjogot kérnének, de mindegyik esetet külön-külön megvizsgáljuk. Ezzel kapcsolatban nincsen más javaslat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A második kérdéskor következik Intfeld asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos asszony, önt. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is a roma kérdés, ugye Verzsa asszony már utalt rá. Hallottuk, hogy olyan dokumentumok szivárogtak ki, mely szerint a francia kormány szándékosan ö, roma táborokat ö, vett célba. Ez egy nagyon súlyos probléma, és a parlament a múlt héten arra kérte a bizottságot és a tagállamok, és egy stratégiát állítottak föl annak érdekében, hogy megoldást találjunk a problémára. Az etnikai ö, hovatartozás alapjáni kiutasítás egy nagyon súlyos probléma, ezért arra kérem a bizottságot, illetve ö, itt megemlíteném, hogy Reding asszony is ö, nagy harcos ebben a kérdésben, ez pedig az, hogy saját vizsgálatot folytassanak, és hogyha illegális karterekről van szó, vagy illegális állami támogatáson általában a bizottság saját vizsgálatot indít, és nem hagyatkozik más információra. Ebben a kérdésben is kérem, hogy ezt tegyék. A második kérdés a PNR. PNR Várjuk a javaslatokat. Reméljük, hogy ez a javaslat elfogadásra kerül majd a jövő héten. És azt is reméljük, hogy a parlament javaslatait követik ebben az anyagban, és maga a testület, a kollégium is az ön bölcsességét fogja jóváhagyni, illetve azt követi. Szeretném emlékeztetni a bizottságot arra, hogy még mindig hátra van a szavazás, a megállapodásról szavaznunk kell, megvan a határidő, és nagyon remélem, hogy a bizottság elfogadja majd a jövő héten ezt az anyagot, és így közös álláspontja lehet a bizottságnak, illetve az Európai Parlamentnek, hiszen nem szabad, hogy megosztottak legyünk ebben a kérdésben sem. És még egy utolsó megjegyzésem van. Ez pedig az, hogy a vízamentességi programmal már foglalkoztunk. Azt azonban tudjuk, hogy az Egyesült Államok nyomást helyez tagállami kormányokra, és itt felhasználja a vízummentességet eszközként. Nem tudom, hogy a bizottság vizsgálja a kétoldalú tárgyalásokat, illetve megállapodásokat, megnézi-e, hogy milyen fejlemények vannak ebben a kérdésben, és ez a PNR-t is ille, érinti. Tudjuk, hogy vannak ilyen megállapodások, a kormányok azonban nem mindig őszinték, nem mindig nyíltak. Tehát jó lenne egy felülvizsgálat. Elnök, köszönöm szépen, Koei úr a szó. Thank you, Chairman. Thank you uh, to Commissioner Malmström. Köszönöm szépen Malmström asszonynak, hogy eljött hozzánk, illetve köszönöm szépen a előadását is. És még nagyobb köszönettel tartoznék akkor, hogyha írásban is átnyújtaná nekünk a hozzászólását, hiszen nagyon sok adatot és információt tartalmazott. Üdvözlöm pozitív és optimista hozzáállását, ami az, assist illeti, és van egy ütemtervünk, arra vonatkozóan, hogy hogyan is és mikor léphetne életbe ez a rendszer. Hogyha jól értettem, akkor a vízről még nem mondott semmit, hogyha ezzel kapcsolatban van valami újdonság, örülnék, ha megosztaná velünk. Üdvözlöm azt is, amit a Schengeni rendszerről mondott. Nagyon röviden fogalmazott, azt mondta, hogy, hogy a parlament is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, azonban szeretném tudni, hogy mit is jelent ez, jó lenne tudni, hogy együttműködési eljárás keretében fogjuk ezt tárgyalni, avagy sem. Fontos, hogy itt is európai megközelítést alkalmazzunk, és üdvözlöm az új kezdeményezést, illetve annak bemutatását. Elnök, Bockut asszony következik. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel, commissaris, uh, voor uw inleiding. Dat ging over een heleboel dingen. Heel veel uh, kleine onderwerpjes. Maar bij een aantal onderwerpjes zou ik... Köszönöm szépen. Néhány témával kapcsolatban további információt várnék a biztos asszonytól. Azt említette, hogy Albánia, Bosznia esetében a vízum liberalizáció ügye ilyen jól haladt a büró jelentést fogalmaz meg a szakértők felé. A kérdésem az, hogy mi várható ezzel kapcsolatban? A vízumentességnél mondható. Maradván Ukrajna, Moldávia, Fehér Oroszország kérdésében, vagy témájában előrehaladás történt, de mi a helyzet Törökországgal? Törökország csatlakozásra ugye jelentkezett, de kérdésem, hogy indítottak-e missziót Törökországban, mi a helyzet? Említette azt is, hogy a TFTP eredményeképpen megnövekedett a biztonság. Ezt hogyan kell értelmezni? Honorevole Jacolino. Jacolino képviselő. Grazie, Presidente, signora. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos az, hogy nagyon nagy öröm, hogy ellátogatott ide. Mindig nagy figyelemmel követem szavaid. És nagyon örülök annak is, hogy ilyen élénk eszmecserét folytat a szakbizottsága. Két fontos témát szeretnék kiemelni. Az egyik Az egyik a ö, olyan munkavállalók, át, olyan munkavállalók esete, amelyek a harmadik országokból származnak, és a második kérdés a szezon, szezonális laboratóriumok kérdése, szintén harmadik országból származó dolgozókról van szó. Ezekre oda kéne figyelni. Nemrégiben kísérleti projektekre tett utalást illetve hogy a bevándorlók áramlatát megfelelő felelősség tudattal kell kezelni, erre vonatkoznának a kísérleti projektek. A nyári szünet előtt azzal találtuk magunkat szemben, hogy Olaszország és Líbia megegyezést írtak alá azzal kapcsolatban, hogy a líbiai bevándorlókat vissza küldenék Olaszországba. Racionális megállapodás ez, és bizonyos esetekben egyfajta munka lehetőséget is biztosíthatnak a líbiai bevándorlók számára Olaszországban. Nos, ezen olasz-líbiai megbeszélés után egyéb megbeszélések is, vagy ülésekre is sor került. Az ilyen kétoldalú megbeszélések véleményünk szerint mindenképpen jó hatással van, és úgy véljük, hogy a migránsok befogadásával, illetve a, mig- a bevándorlási politikával kapcsolatban mindenképpen kiegyensúlyozottnak kell lennünk. Nos, korábban Olaszországba, Sziciliába érkeztek legfőképpen a, a menekültek lélekvesztőkön, mára megváltozott a helyzet, sokszor jakton érkezni. Tehát megváltozott a helyzet, sokszor akár kábítószer útvonalakat is használnak. Kérdésem arra irányul, vagy arra vonatkozik, hogy ön lát-e konkrét lehetőséget arra, hogy az ilyen kétoldalú egyezmények, általában olyan országok kötötték ezeket, amelyek, eh, ahol az egyik partner eh, a Európa déli részén, a másik partner pedig a földközi tenger déli részén helyezkedik el. Tehát ezeket lehet-e formalizálni, el lehet-e képzelni, hogy intézményesülnek ezek, és bevált gyakorlattá válnak Európában? Grazie. Köszönöm szépen. Mulder úr. Thank you, uh, Chair. I also wish to thank... Köszönöm szépen. Köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött E, az a benyomásom, hogy amikor nyitott párbeszédről beszél, akkor azt komolyan gondolja, és ez egy jó jelzés. Kérdésem van, két kérdésem van. Az egyik a mededékjogi csomag, de december 20-e e előtt már hallottuk, hogy történik valami, ezért most már ez a kérdésem nem e, érvényes. Második kérdésem, évek óta beszéltünk az európai ügyészről, és a Lisszaboni szerződés óta ez nem lehetséges. Nos, a kérdés az, hogy a Lisszaboni szerződés alapján akkor lehet e ezt valamilyen módon tiszteletben tartani. Köszönöm, Romero úr. Köszönöm szépen, megköszönöm én is, Mámström azt mondom, hogy ellátogatott ide. Elnézést kérek, hogy lemaradtam expozéjának első részéről. Kérdésem az, hogy érdemesen tanulmányozni, a, érdemesen tanulmányozni a, a nők, illetve a kiskorúak elleni erőszak témáját. Ez gyakran csendes erőszak hiszen magán körben valósul ez meg. De hogyan lehet ezt összevetni a szokványos gyilkosságokkal? És itt nem csak a nem csak a nemi csonkítás kérdése merül itt fel, hanem azt, az merül föl, hogy hogyan lehet megengedni olyan haláleseteket, amelyeket elkerülhetünk volna. Csak úgy, mint a közúti balesetek esetében, ahol az áldozatok száma csökkenthető lenne, ezek elkerülhető áldozatok lennének, itt is a családon belüli erőszaknál is ugyanerről van szó, vagy általában a nők és a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények vagy e-, esetében. A kérdésem az, hogy mely olyan, vagy mely tagállamok tartják nyilván külön kategóriaként a nők és a kiskorúak ellen elkövetett cselekményeket, bűncselekményeket. Spanyolországban idén 44 nőt éltek, öltek meg otthon, vagy gyilkoltak meg otthon. Franciaországban állítólag három naponta veszti életét egy nő otthonában. A spanyol elnökség nagyon komolyan vette ezt a témát, kérdés, és de az a paradox helyzet alakult ki, hogy a különböző tagállamok más és más képpen viszonyulnak ehhez a kérdéshez. Bizonyos tagállamokban nyílt büntetőjárásokról van szó, ahol például a nőket érintő fenyegetettséget is, vagy fenyegetést is vizsgálják, máshol nem így van. Tehát azt mondhatjuk el, hogy Két sebességes Európa, Európa valósult meg, egyes országokban csak a megtört bűncselekményt vizsgálják, máshol megpróbálják megelőzni a bűncselekményt. Gyakorlatilag mindez azt eredményezi, hogy összességében nem lehet megelőzni ezeket a bűncselekményeket, illetve nem irányul erre semmilyen európai szintű fellépés. A megelőzés igenis a hatóságokon múlik, az illetékes hatóságokon. Szerintem a belügyi kérdéseknek igenis van itt illetékessége, tehát az ön által vezetett tárcának nagyon fontos szerepe lehet itt. Kérdésem, hogy mennyire keltette fel érdeklődését ez a téma? Véleményem szerint igenis fölléphet itt ön, a rendőri és igazságügyi hatásságok, minden, nagyon sokat tehetnek azért, hogy ezeket a bűncselekményeket megelőzzék. Ugyanúgy, ahogy a gyermek pornográfia esetében, itt is vannak adminisztratív lépések, bizonyos internetes oldalak blokkolása, stb. stb., amit meg lehet tenni. Itt is így van, de csupán azért, mert többféle hatóság létezik, és többféle módon kezelik ezt a kérdést a tagállamok, ne lehessen közösen fellépni megelőzés érdekében. Kérdésem még egyszer az, hogy mennyire érdekli önt ez a kérdés, tesz-e valamit annak érdekében, hogy a megelőzés megvalósuljon, illetve van-e ön és Redding asszony között együttműködés? az utolsó ö, hozzászóló következik. Versia asszony. Rövid kérdésem ne? lenne. Normálisnak tartja-e, hogy az európai állampolgárok számát benne tartják az illegális bevándárlás számaiban. Ugyanis a francia kormány azt mondta, hogy a 40 ezerből 11 ezer román és magyar volt tehát román és magyar állampolgárokat azért toloncolják ki, mert illegálisan vándoroltak be. Ez nem, történik, nem tűnik számomra normálisnak, amikor európai bevándorlásról van szó. Köszönöm szépen. Most akkor Malmström asszonyja a szó megint. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés van, mindegyik kérdésről szemináriumot tarthatnánk, de rövid leszek majd. Intövelt asszonynak, mint ahogy már mondtam is, ma reggel olvastam el a Le Monde-ban ezt a kérdést, és Verzsia asszony fog nekem anyagot nyújtani majd, és nyilvánvalóan aggasztó, hogy mi történik, és nyilvánvalóan a, a vizsgálat a bizottság vizsgálataban ezt is megvizsgáljuk. Redding asszony is foglalkozik a kérdésre, de, de több biztos is foglalkozik vele, ugyanis aggasztó a kérdés. És megvizsgáljuk majd azt is, amit Verzsia asszony mondott nyilvánvalóan a, egy tagállamnak van joga, hogy egyéneket kitoloncoljon, hogyha kiutasítson, hogyha olyan bűncselekményeket követnek el, amely nem megengedett abban az országban nyilvánvalóan, hogyha őket tájékoztatják, tehát nem egy kollektív akcióról van szó, mert hogyha kollektíven történik, akkor ezt nekünk meg kell vizsgálnunk. Jó, köszönöm az utasadatokkal kapcsolatban a türelmet, türelmét a parlamentnek. A testület kedden Strasbourgban elfogadja a közleményt, és már mondtam, hogy majd találkozunk, hogy, hogy nehogy ne a napi renden legyen, és azonnal fogok tájékoztatni arról, hogy mit döntöttünk, mielőtt még a sajtót is tájékoztatnánk. A, az utasadatokat és a vízum engedményeket illetően érdekes ez a kérdés, majd megnézem, hogy sikerül -e ezt az információt megszerezni. A sis kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, hogy közös értékelés van, tehát a tanács és a bizottság együtt csinálja ezt. A vállalkozóval most tárgyalunk az árról, és október első hetében a tanácsban majd mindenről, a folyamatról, a költségvetésről tájékoztatunk, és aztán ezt az Európai Parlamentnek is bemutatjuk. És most a kettes mérföldkövet készítjük elő, azért, hogy aztán a végső stádiumhoz elérjünk és remélhetőleg sikeres lesz, és akkor érvénybe léphet. De az első, az a ö, október első hetében lesz. Nos, a visszel kapcsolatban megkértem a szolgálataimat, hogy önöknek levelet írjunk róla, hogy hol tartunk, azért, hogy minél világosabban lássák, hogy hol is állunk. és 2011. júniusában kell érvénybe lépnie. A Schengeni értékelési rendszert nem olyan régen megbeszéltük a parlamentben, és a bizottság úgy gondolja, hogy az Európai Parlamentet is egyenlő jogúan be kell vonni. Boszkut asszony, igen, a szakértőknek az elemzését ma küldik a parlamentnek, és úgy látjuk, hogy a két országban jelentős előrelépés történt a különböző kritériumokkal kapcsolatban. Korábban tavasszal egy ideiglenes igent küldtünk nekik, tehát ez a jelzés az később őszben, ősszel megerősítésre kerül, és remélem a parlamentnek a támogatására is támaszkodhatunk Törökországgal kapcsolatban a visszafogadási egyezmény részleteiről most tárgyalunk, és próbáljuk végleges formájába önteni. Nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb meg lenne. A török hatóságok konstruktíven álltak hozzá. Ez nem kapcsolódik a vízum szabadsághoz, mint ahogy más esetekben sem, de természetesen a bizottság szeretne párbeszédet folytatni a török hatóságokkal erről. Nyáron hivatalos szinten megtárgyaltuk, hogy hogy lehetne az új vízumkódexet végrehajtani, mert nyilván ez könnyebben lehetővé tenni a török állampolgárok számára is a helyzetet. És remélem, hogy sikerül majd ezt a párbeszédet elindítani nem túlságosan későn a jövőben. A TFTP-vel kapcsolatban mondtam Tamares úrnak, hogy hogy ez a terrorista csoport, amely Norvégiában tervezte a, a csapást, és akik foglalkoztak velük, azok azonosítani tudták őket. Igen, azt hiszem, hogy európai szinten jobb a szomszédokkal megállapodást tenni, Líbiával és más földközi tengeri országokkal, foglalkoz, folytatunk tárgyalásokat. De Líbia nem egy könnyű ország, ugyanakkor fontos szomszéd, ezért a líbiai hatóságokkal porbeszédet kezdeményeztünk, hogy megvizsgáljuk, hogy tudnánk-e valamilyen fajta megállapodásra jutni. A, ez európai megállapodásoknak az az előnye, hogy átláthatók, és több kérdéssel foglalkoznak, nem csak a migrációs politikával, hanem e, kereskedelmi, emberi jogi kérdésekkel is. E, tehát ezzel fordulunk most a líbiai hatóságokhoz, és hogyha, szükség, hogyha sikeres, akkor a, a, az össze folyamán szeretnék európai megállapodást kötni. Mulder úr, nincsenek buta kérdések a politikában, csak buta válaszok. Remélem, hogy ezt a választ sem tartja butának. A, a főgyésznek, a európai főgyésznek a kérdése Reding asszony asztalára tartozik, és megbeszéléseket folytat az igazságügyi tanácsban ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Nehéz egyetértést találni, tehát mivel nem egyhangú a vélemény, ezért nehezebb lesz megalapodásra jutni. Romero úr, jó, asszony, én is nagyon szeretném, hogy ezt a szörnyű bűncselekményt sikerül kiirtanunk, emberkereskedelem a prostitúció céljából is szörnyű, de a családon belüli erőszak is szörnyű, és nagyon szomorú látni, hogy milyen sok embert érint ez Svédországban és nagyon sokat érint. Nyilvánvalóan a különböző szempontok cseréje sokat tehet, de nyilvánvalóan a tagállamoknak a feladata, hogy tegyenek valamit ezzel kapcsolatban, de átadom a kollégámnak, Reding asszonynak az ön üzenetét. Ő most készít elé egy nemek közötti egyenlőségi dokumentumot, de elmondom neki, önnek, neki, amit ön mondott, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Azt hiszem, elnök úr, hogy mindent megválaszoltam, talán nem a kérdések sorrendjében, de voltak, amik átfedések. Hát, hogyha itt a végére jutottunk, akkor szeretnék mindenkinek megköszönni az érdekes kérdéseket és hozzászólásokat, és én és a szolgálatom munkatársai mindig egy rendelkezésükre állnak, és reméljük az együttműködést idén ősszel. Mi is, mondja az elnök és biztos vagyok benne, hogy az egész Liben bizottság nevében köszönhetem meg önnek azt, hogy készen állnak az együttműködésre. Azt hiszem, hogy ennek már jó hagyománya van, és remélem, hogy folytatjuk is, tehát nagyon várjuk, hogy a közös cselekvési terv, terveknek megfelelően tartunk majd újabb ilyen találkozókat, amikor megoszthatjuk egymással, hogy a munkánk hogyan is folyik. Köszönjük szépen! Hasta Sabes dónde estoy, hay algo. Sí. Lo digo. la próxima. Adiós. ¿Eh? No, porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues, without further ado. Kedves kollégák, nem szaporítanám tovább a szót. Megköszönném az eddigiekben a részvételt, most pedig térjünk át az ötödik napi rendi pontra az EU és az Egyesült Államok közötti bűnüldözés, bűnüldözési célból kötendő adatvédelmi megállapodás. Ez egy oldalú megállapodás. A napi rend értelmében Albrecht úr fog erről a kérdésről beszámolni, hiszen ő a jelentéstevő. Az első két munkadokumentumról fog beszámolni néhány percben. Tehát az EU és az Egyesült Államok között megkötendő nemzetközi szerződésről van szó, melynek célja, hogy, megelő, hogy a különböző büntető eljárások alkalmával a megelőzést, a nyomozást és a felderítést segítse. Köszönöm szépen. Most Ábrecht úr következik, és utána lehetőség nyílik a vitára is. És meghallgatjuk majd a bizottság, illetve az elnökség véleményét is, ha jól tudom, itt van a soros elnökség is. Tessék, Ábrecht úr! Very much. Um, to have uh, the possibility to talk the first time here about this. Nagyon szépen köszönöm. Első alkalommal van lehetőségünk erről a nagyon fontos megállapodásról eszmecserét folytatni. Először is szeretnék köszönetet mondani Reding asszony kabinetjének az elvégzett munkáért, illetve a bizottságnak is, valamint az árnyék jelentést tevőknek és nekem is lehetővé tették azt, hogy a hétfői vitákon részt vegyünk és előkészítsük ezt az anyagot. Az Európai Parlament éveken keresztül több ízben kérte, hogy legyen ilyen megállapodás. Átfogó keretegyezményről van szó az Egyesült Államok kormányával, amely az adatvédelemmel foglalkozik, miután az adatokat bűnügyi, bűnügyi megelőzés céljából kiadták az Egyesült Államoknak az európai kormányok. Ez egy kötelező jellegű keretet hozna létre, a PNR és a SWIFT is ide tartozna ennek az égisze alá, tudjuk, hogy milyen viták övezték ezeket a kérdéseket. A bizottsági tervek alapján ez automatikusan meg is változtatja majd a korábbi intézkedéseinket, tehát reményeink szerint ez egy átfogó megállapodás lesz, egy nagy keretegyezmény, és reményeink szerint beszéltünk ugye erről a TFT megállapodások keretében is, megfogalmaztuk azt a kívánalmunkat, hogy az, az USA-val vannak közös alapelveink az adatvédelmet illetően, illetve az adatok átadását illetően, bűnügyi megelőzés céljából, illetve biztonsági kérdések területén. Két munkadokumentumot hoztunk létre a titkársággal, ez általában foglalkozik az adatvédelmi kérdésekkel, ez az anyag az Európai Unió területén, illetve az Atlanti óceán túlpartján. Parlamenti képviselőként azt mondhatjuk, hogy látjuk, hogy hol vannak a különbségek, illetve hol vannak a nehézségek, akkor, amikor adatvédelmi elvekről és közös megállapodásról van szó. Röviden szeretném összefoglalni ezt a két munkaanyagot, hiszen valószínűleg nem volt idejük arra, hogy ezt végigböngészszék. Előjáróban annyit kívánok mondani, hogy ez a két dokumentum két első anyag. Lesznek majd további anyagok a következő hetekben ebben a témában. például a megállapodás lehetséges formáját és tartalmát illetően, tehát ez egy mélyebbre ható dokumentum lesz. És akkor tájékoztatást nyújtunk a tanásnak, illetve a bizottságnak is a mandátumot illetően. Ezek az anyagok az általános keretet, az általános rendszert vázolják, és összességében két alapvető különbségről beszélünk. Az Európai Uniós jogszabályok alapján a magánélethez való jog, illetve az adatvédelem alapjognak számít, alapvető jognak, benne van az alapjogi karta 8., 7. és 8. cikkeiben, illetve az új szerződés 16. cikkeje is konkrétan alapvető jogként említi ezeket. Az USA-ban ez a két jog nem klasszikus alapjog, hanem inkább autonóm döntés, illetve elvárás. Különböző jogszabályok eredményeképpen alakulnak ki az erre vonatkozó szabályok, például a 74-es Privacy Act, illetve az úgynevezett Fair Information Principle, tehát a méltányos vagy igazságos információhoz való jog, a, jog, a hozzáféréshez való jog, szintén ilyen, ilyen alapvető jog. Itt Európában él az úgynevezett adat minimalizálás elve, ez nem létezik az Egyesült Államokban. a, nincsen, ezek a kérdések nem fogalmazódnak meg konkrétan az Egyesült Államok törvényeiben. Van még egy általános különbség, ez pedig a független felülvizsgálat. Ugye nálunk van egy független adatvédelmi biztos, az Egyesült Államokban pedig általában az intézményeken belül léteznek ilyen irodák. Tehát nincs valós, független adatvédelmi felülvizsgálat. Ahogy a TFTP, illetve a PNR tárgyalások kapcsán világossá vált, például a jogorvoslat kérdésében, problémák merülnek föl, és a Reding kabinet munkája eredményeképpen itt a tárgyalások során is megnyilvánulnak ezek. Az Európai Unióban vannak szabályaink, vannak erre vonatkozó jogszabályok, például az igazságügyi együttműködés területén 2008-as szabályról van szó, a harmadik pillérhez tartozik, de ugye ott van a, a Europol, a PRIM, illetve a kétoldalú megállapodások, azon kívül a TFTP, illetve a PNR is, tehát vannak a konkrét szabályozások adatvédelemre vonatkozóan is. Ez a megállapodás átfogó kell, hogy legyen, szabályokat kell, hogy megfogalmazzon az európai fél számára is, különösen az Egyesült Államoknak való adatszolgáltatás területén. Emellett azonban alapját szolgálhatja egy jövőbeli adatvédelmi irányelvnek, ami szintén ugye a harmadik oszlophoz tartozik. A állami szektor érinti ez a kérdés. A következő hetekben és hónapokban és ezzel fog foglalkozni a következő munkaanyag. Arra fogunk központosítani, hogy mi is legyen a megállapodás hatásköre, illetve az arányosság elvét, ugye amelyet különbözőképpen értékelnek az USA-ban, mint Európában, hogyan fogjuk tető alá hozni, illetve az adatminimalizálás kérdését hogyan oldjuk meg, a kölcsönösség kérdésével hogyan birkózunk meg mindkét oldalról, valamint ott van az átláthatóság, a független felülvizsgálat, adatvédelmi felülvizsgálat kérdése. Tehát ezek, ezek a, a problémásabb pontok. Ezen kívül felmerült egy kérdés, nem tartalmi kérdés, hanem inkább formai kérdés. Ez is része a mostani munkaanyagoknak, hiszen egyértelműen kérdéses lesz ez, hogyha az Európai Parlament illetve az európai tárgyaló fél kötelező érvényű jogszabály szeretne, mint egy nemzetközi szerződés. Ez természetesen konkrét hatásokkal jár majd, illetve meg kell nézni, hogy az USA kongresszusa hogyan reagál erre. Feltérképeztük azt is, hogy hogyan lehet ennek a kívánalomnak eleget tenni, tehát hogyan lehet kötelező érvényű jogszabályt létrehozni, és hogyan felelhet meg ennek az Egyesült Államok. Ennyit a munkaanyag tartalmáról. Az kell megállapodtunk abban, hogy folytatjuk a munkát, és a LIBE szakbizottságban meghallgatást szervezünk majd. Itt konkrét időpont még nincs, ezt a titkársággal kell egyeztetni, de valószínűleg október végén kerül majd erre sor. Ezen kívül egy delegációt is felállítunk az év végéig, tehát a következő év elejére. Szorosan együtt kívánunk működni a szenátussal, illetve a kongresszussal. A TFTP tárgyalások során Buzek úrtól azt kértük, hogy indítson el egy együttműködési folyamatot az adatvédelmi kérdések témájában az Egyesült Államokkal. És zárásképpen elmondanám, hogy a mandátum véleményem szerint november vége előtt nem fog konkrétan megszületni. Ez azt jelenti, hogy van időnk arra, hogy szakbizottsági állásfoglalás tervezetet készítsünk a Strasburgi, novemberi Strasburgi ülés előtt, és így az Európai Parlament is foglalkozhat azzal, hogy milyen prioritásokat szeretnénk látni a mandátumban. Várom a megjegyzéseiket, illetve a visszajelzéseket a szöveget illetően, a munkadokumentumot illetően, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Sure, we're going to be having some debate. Úgy látom, már is jelentkezett néhány képviselő, de előbb talán alkalmasabb lenne a bizottság és a tanács véleményét meghallgatni meghallgatni. Bolazsé asszony. Merci, Monsieur le Président. Elnök úr, a bizottság részéről, mint ahogy az előadó is jelezte, a bizottság 2010. május végén egy ajánlást fogadott el, amely lehetővé tette a tanácsnak, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok között tárgyalásokat kezdjenek egy karet megállapodás céljából, amely a bűnöldözés céljából kötetlenül adatvédelmi megállapodás lenne. És ez mind az igazságügyi és a rendőrségi együttműködés keretébe beletartozik. Mint mondtam, május végén fogadták el, és az, és a titkos dokumentumoknak megfelelően továbbították a parlamentnek, és most a vita a tanácsban folytatódik és ezt az ajánlást most a bizottság fogja ajánlani. E, új szabadságjogokat és alapjogokat szeretnék biztosítani e, az állampolgároknak, amely megfelel az alapjogi kartának és a Lisszaboni szerződésnek ez itt az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti adat továbbítás kérdésébe tartozik, mind az egyenságügyi, mind a rendőrségi együttműködés keretében. A második feladat, hogy egy jogilag kötelező keretet biztosít, biztosítsunk ezeknek a cseréknek szeretnénk a joghézagokat elkerülni, amelyek a múltban az európai és az Egyesült Államok beli jogok között létezett. Harmadik célkitűzés, az adatvédelem magasabb szintjét szeretnénk elérni az adat továbbítás során, azért, hogy elkerülhessük a bűncselekményeket. És itt figyelembe kell venni az anyagoknak a konkrét voltát, és az embereknek a jogait az igazságügyi és rendőrségi együttműködés keretemben és az alapjogi kartának megfelelően az alkalmazási területet ki kellene terjeszteni más anyagokra is. Végül pedig a bizottságnak az ajánlása nem javasolja azt, hogy megszüntessük a jogalapot. Itt a 46-os rendeletre utalok, a 95 elfogadottban, amely a személyi adatoknak a cseréjéről szól. Nos, ezek a lényeges pontok a bizottság munkájában. Köszönöm szépen, Bolázsi asszony. Most pedig a soros elnökség a tanács nevében Moró úr. Igen, Moró úr? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit szeretettel üdvözlök. Én 18 éve foglalkozom adatvédelemmel, és a SWIFT-tel és a, a menedékházakkal, a biztos házakkal és az emberi jogokkal. Tehát mindezt azért csoroltam fel, hogy bemutassam, hogy jól ismerem ezt a témát, és tudom, hogy az ilyenfajta anyaggal az egyik nehézség, probléma az, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik az amerikai jog. Mint ahogy ezt az Európai Parlament munkája is jelezte, az adatvédelem az egy elég bonyolult mozaik képét mutatja. Tehát a tanácsnak az első munkája az lesz, hogy a hatáskörben egyezzünk meg, utána pedig a bizottság célkitűzéseiről tárgyaljunk, figyelembe véve azt, hogy az első lépés a két ország között a magas szintű munkacsoportnak az elvének a követése. És önt követve Világos, hogy az amerikai jogi rendszer és felfogás nem feltétlenül azonos a miénkkel, és ugyanakkor biztos, hogy van lehetőség a magas szintű csoportban konszenzust elérni erről a kérdésről. Tehát ezért a mi célkitűzésünk a jelenlegi szakaszban az, hogy megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az amerikai jog lehetővé tesz, és azért, hogy lássuk, hogy e, elegendő garanciákat biztosít el. Én nagy örömmel dolgozom együtt Albrecht úrral és az árnyékjelentés tevővel. Azt hiszem, hogy ugyanaz a célkitűzésünk, és pedig az alapjogok védelme, és ennek megvalósítása az amerikai területen. Köszönöm. Köszönöm, Moró úr, mondja az elnök. Most pedig a képviselők következnek. Parancsoljanak. Pronszúr. Uh, uh, Köszönöm szépen. Talán már megvan erre a kérdése a válasz, de lehet, hogy már eljárt felettem az idő, és nem is emlékszem. Mi a garanciája annak, hogy az USA az EU-tól kapott információt ne adja át harmadik országoknak? Illetve, hogy az USA adatok által, vagy adatok alapján levont következtetéseit ne adja át harmadik országoknak. Attól félek, hogy ilyen adatokat, vagy az ezekből alkotott következtetéseknek átadja mondjuk középkelet középkeleten elterülő országoknak, és elfogad, elképzelhető az is, hogy ez a harmadik ország nem megfelelően kezeli az adatokat. Elképzelhető, hogy ebből a régióból származó országok a szóban forgó személy, szemét valamilyen módon megtámadják, vagy hátrányos helyzetbe készítik. Köszönöm, szépen asszony! Köszönöm szépen. Ez a mai rövid vita is azt mutatja, hogy milyen kihívásaink vannak. Az Európai Unió és az USA jogrendszere között nagy a különbség, de természetesen az Európai Unión belül is megvan ez a sokféleség. Ez is elmélyíti a vitát. A kérdés az, hogy a formális, legális kérdéseket félretéve megpróbálunk-e megegyezni úgy, hogy a bizalomra építünk. Bronsz úr arra kívánt minket rávenni, vagy arról kívánt minket meggyőzni, hogy nincsen százszázalékos garancia. Persze, nem tudjuk garantálni, hogy a másik fél valóban tiszteletben tartja a megegyezést, de hogyha mindig így, minden megegyezés így indulna, akkor semmilyen megegyezés nem születne meg. Nagyon fontos az, hogy, az, hogy a polgáraink jogait tiszteletben tartsák. Ilyen szempontból érdekes az, hogy a különböző, a különböző jogszabályok ellenére meg tudunk egyezni. Albrecht úr elemzése nagyon eredeti, és remélem, hogy a továbbiakban is érdekes vitát, vitának leszünk majd tanúi. A polgárok érdeke az, hogy a lehető legjobb adatvédelmi jogszabály szülessen meg számukra. Köszönöm. Önök köszönöm. Egy, egyéb képviselők? Úgy látom nem, akkor Albert úr, ismét öné a szó. I don't want follow up very long on this. Köszönöm. Nem fogok sokat beszélni, ígérem. Rajtunk is múlik, hogy milyen prioritásokat jel- jelölünk meg, vonatkozik ez a harmadik országokra is, hogy mennyire határoljuk be a jogszabály hatáját, célját, hogy mennyire szabuk meg kötelező érvényű szabályokat a két félre, illetve az adatátadásra. Beszéltünk a TFTP-ről, az utas, ad, utasadatokról. Mindenképpen szükség van, szükség van erre is. Ezért fontos az, hogy a első két munkadokumentummal kapcsolatban meghallgassa mindenki véleményét, és ezáltal is segítik a harmadik munkadokumentum elkészülését. Tehát itt konkrét javaslatok lesznek majd a jogszabályalkotásra, illetve nagyon fontos a nemzetközi tapasztalat is ezzel kapcsolatban. A javaslatom az lenne, hogy mint szakbizottság és mint Európai Parlament szögezzük le, hogy milyen elvekhez ragaszkodunk, milyen elvek mentén kell megvalósítani az adatcserét, hiszen hogyha egységesek vagyunk, és nem engedünk ezen alapelvekből, akkor nagyobb esélyünk van a tárgyalásokon. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Maybe Köszönöm szépen, esetleg a bizottság kívánja kiegészíteni ezt a beszélgetést, hogyha nem, akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és át is térünk a következőre. amely utolsó napi rendi pontunk, a hatos, a tájékoztatáshoz való jog a büntető eljárás során. Ez ennek a jelentésnek a témája. A bizottságot fogjuk meghallgatni. Egy irányelvre való javaslatról van szó. A bizottság javaslata egy úti terv második lépését testesíti meg, amelyet eh, a Stockholmi program keretében a tanács a tavalyi év során fogadott el. A titkárságtól azt az információt kaptam, hogy a bizottság, akinek ugye most szót kellene kapnia, még nem érkezett meg. Azért, mert úgy tűnik, hogy egy kicsit előre szaladtunk a munkánk során, ezért egy olyan 10 perces szünetet tartunk. Körülbelül 10 perces szünet következik tehát, és akkor ezután meghallgatjuk a bizottság képviselőjét. Köszönöm. Dear colleagues, no further delay. Kedves kollégák, ne késlekedjünk, akkor most folytatnánk a munkát. Azt hiszem, hogy bölcs dolog lenne, hogyha kihasználjuk az időt. Tehát akkor most folytatjuk és pedig a hatos napirendi pont következik, a tájékoztatáshoz való jog a büntetőeljárás során. És pedig, hogy tudatni kell velük, hogy milyen vádat hoznak fel ellenük. Ez a Stockholmi programnak egy fontos pontja. Ezt sikeresen öntötték végső formájában 2010 júliusában is, pedig a tolmácsoláshoz és a fordításhoz való jog a büntető eljárás sográn. Ludford Báron ő, ő volt a jelentéstevő. Most pedig az Európai Parlamentben, a Libe Bizottságban egy szélesebb körű eljárás jogi garanciákat kértünk a büntető eljárás során. Ezért érdeklődve várjuk a további lépéseket. Még még az előadókat nem jelöltük ki, de a bizottságnak a képviselője most majd tudósít bennünket. Szonke úr. Szonke úr? Öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Elnök úr, elnézést kérek, hogy várni kellett rám néhány percet. Megpróbáltunk időben érkezni, és éppen indultunk volna, amikor megkaptuk azt az üzenetet, hogy önök már a napi pontunkhoz jutottak el. Nos, először is szeretném megköszönni a Libe szakbizottságnak a támogatást, amelyet a tárgyalások során nyújtottak nekünk az A intézkedés oldalú tárgyalásain. Tehát a tájékoztatás és a fordításhoz való jogról volt szó az e, irányelvnek ezt az intézkedését nem sokára, két héten belül elfogadja a tanács, és ez világosan jelzi, hogy az intézmények gyorsan és hatékonyan végezték a munkájukat, hogy az ütemtervet e, valósággá alakítsák. Hálások vagyunk épp ezért, és remélem, hogy ilyen jó szellemben folytatódnak a tárgyalások. A B, követ, a B intézkedés lesz a következő lépés, ez pedig a javaslat a tájékoztatáshoz való jogról. A javaslatot a bizottság júliusban fogadta el hivatalosan, és a tanácsnak és a parlamentnek az utána következő napon tovább juttatták. És Reméljük, hogy már a jövő héten elkezdődnek a tárgyalások a belga soros elnökség irányítása alatt. Ez a javaslat konkrétan arra a felhívásra fog reagálni, amelyet az ütemtervben tavaly decemberben fogadott el az Európai Tanács. Ez a B intézkedést a kettes lépésként jelölte meg a folyamatban. Megpróbáljuk e, e, a tájékoztatáshoz való jognak két vonulatát biztosítani. Ez pedig a, a vádlottnak a, ö, ö, az eljárás jogi jogai, tehát hogy belevonják az eljárásba, a másik pedig a vádról való tájékoztatás. Tehát, hogy mi a vád, mivel kell neki szembenéznie az eljárás során. Mindkét jog mind explicite vagy implicite benne van az európai alapjogi kartában, és az Emberi Jogi Bíróság is alkalmazza. Ugyanakkor a tagállamok gyakorlatában ö, több változatot látunk ennek alkalmazásában. Ez mind a tájékoztatás fajtájára vonatkozik, aztán arra, hogy mikor nyújtják ezt a tájékoztatást, és hogy milyen módszerrel nyújtják. A bizottság javaslata az, hogy a letartóztatott gyanúsítottaknak adnak egy levelet, amely írásban fogalmazza meg a jogok jogaikat, tehát a jogokról tájékoztató levél. Ez egy új jog, amely EU szinten lesz biztosítva, tehát, hogy írásban kell ezt a tájékoztatást nyújtani a gyanúsítottaknak. Egy mintát is fűzünk ehhez a javaslathoz, de hangsúlyozom, hogy ez egy jelzésértéki modell, tehát nem kötelező érték, érvényű a, a, a tagállamoknak, tehát hogy egyforma e, modellt e, fogadjanak el. E, de ez egy minta arra, hogy figyelmeztetik a gyanúsítottakat a jogaikra. E, tulajdonképpen e, még csak a fele a tagállamoknak alkalmazta ezt, 15 e, tagállam még egyáltalán nem alkalmazza ezt. Nyilvánvalóan a tagállamok szabadon fűzhetnek hozzá további jogokat, egyelőre négy jog van benne, és és nem is kell nekik tulajdonképpen használni ezt a mintát, hanem olyat is követhetnek, amilyen nekik már különben is volt. Nos, több nyelven is rendelkezésre nyújtottuk ezt a listát. A lényege az, hogy a gyanúsított ismerje jogait a rendőrségen, és ezt a mintát 23 hivatalos nyelven elküldjük majd a tagállamoknak, hogyha akarják, akkor ezeket alkalmazzák. Magáról az úgyről való tájékoztatás is benne van ebben, tehát a vádra, vádat ismertetik a vádlottal. És vannak tagállamok, amelyek ezt már alkalmazzák. Ez azt is jelenti, hogy az ügyirathoz is hozzáférhet a gyanúsított, tehát olyan tájékoztatáshoz, ahogy milyen vádat hoznak fel a személyen szemben a hatóságuk, hatásokok. Tehát a, az egész ügyirathoz hozzáférhet a gyanúsított, tehát minden olyan információhoz, amelyet a hatóságok vele szemben vádként felhoznak. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez az intézkedés is része a bizottság erőfeszítéseinek, hogy egy minimális jogszintet biztosítson, tehát hogy minden tagállamban ezt a minimumot biztosítsák, és ezzel a kölcsönös bizalmat szeretnénk megerősíteni, és ezzel a kölcsönös elismerést is. Reméljük, hogy ezen jogok biztosítása eredményeként az Európai Unió igazságügyi együttműködése olajozottabban működik majd, és a hatékonyság megfelelő formáját érjük el. Tehát, hogy az ügyészek és a, az állampolgárok a nyomozások során ezeket a jogokat ismerjék és örömmel válaszolunk a kérdésekre, hogyha vannak. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Mr. Xonka. Köszönöm szépen, Xonka úr. Most a vita következik. Azért megkérdezem az elnökséget is, hogy kíván-e hozzászólni, Burszé úr. Serge Violé úr. Flor úr. Oui, merci, monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a tanács nevében a soros elnökség megköszöni ezt a lehetőséget, hogy itt lehet, ugyanis a tanács eh, számára nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsa eh, ezt a kötelezettségét, e, és örüljük, hogy örülünk, hogy a bizottság e, e, valóban annak a ritmusnak megfelelően végzi munkáját, hogy legközelebb már az októberi tanácsban elfogadhatunk bizonyos intézkedéseket. És van egy másik, második lépés, egyik kiegészítő jog, amely az eljárás során segít. Nyilvánvalóan még túl korai erről beszélni, de az elvek szintjén nagyon fontos, hogy közös normákat biztosítsunk az info- a tájékoztatáshoz. És a bizottságnak a javaslata nagyon érdekes, ez a bizonyos Letter of Rights, tehát a jogokról tájékoztató e, levél. Mint e, ahogy már hallottuk, munkacsoportban elkezdjük a munkát e, holnap, és biztosítom az Európai Parlamentet arról, hogy a tanács nem sokára ismerteti az elképzeléseit ezzel az eszközzel kapcsolatban azért, hogy elindíthassuk a párbeszédet. És a munkacsoportok minden szinten hozzájárulnak majd ehhez a munkához, és amikor már lehetséges lesz, akkor az Európai Parlamenthez is fordulunk, és reméljük, hogy az év vége előtt sikerül előállnunk valamivel Köszönöm szépen. Most a képviselő következnek, először is Szippel asszony, úgy látom, ő jelentkezett. Nem. Akkor Albrecht úr. Yeah, thanks. Um, first of all, uh, thank you very much. I, uh... Köszönöm szépen. Nagyon értékelem, hogy megszületett az úti terv és a büntetőjárások során a minimum standardok listája. Két kérdésem lenne. A jog az információs jogról, illetve a büntető eljárásról. Van egy olyan jog, hogy mi szerint nem kell megnyilvánulnia a szóban forgó személynek, ez itt nem jelenik meg, kérdésem, hogy ezt hogy kívánták belevenni mégis ebbe a, ebbe a listába. Illetve van egy olyan jog is, hogy az ember saját magát nem vádolhatja. Ezt sem találtam meg a kartában, pedig fontos lenne ez is. Kérdésem, hogy ez hogyan valósulna meg. Második kérdésem az információhoz való joghoz kapcsolódik. Nagyon fontos az, hogy bizonyos hozzáférést biztosítsunk, de az ügyvédnek is biztosítani kell a különböző dokumentum, dokumentumokhoz való hozzáférés, nem csak úgy, hogy titkos szobákban megnézheti a dokumentumokat, hanem ennél pragmatikusabb lehetőséget kell biztosítani. Kérdésem, hogy önök ezt hogyan képzelik, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Köszönöm szépen, Buszutir úr! Köszönöm, elnök úr, megköszönöm a bizottság bemutatóját. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy úgy tűnik, és sokkal világosabb itt az eljárás, mint amikor korábban az eljárási jogról vitatkoztunk. Nem tudtuk, hogy milyen eljárást kell követni akkor, tehát amikor az eljárási jogról volt szó. Köszönöm, hogy visszatértünk a rendes kerékvágásba, és a bizottság javaslatot tesz az Európai Parlamentnek. Remélem, hogy a bizottság majd pozitívan érdek, értékeli a, a parlament elképzel, elképzeléseit. Néhány kérdésem lenne talán a bizottság meg tud ezekre válaszolni. Első kérdésem. Egy írott jogokról tájékoztató levélről beszélünk, a bizottság viszont úgy nyilatkozott, hogy ez egy, nem egy harmonizált jogokról tájékoztató levél. Ez mit jelent? Milyen akadályai lennének ennek? miért ne lehetne ugyanazon jogokról szó, és miért nem lehetne ugyanazon jogokat felolvasni, vagy ugyanazon jogokról szóló tájékoztató levelet felolvasni az összes Európában letartóztatott személynek. Az a baj, hogy itt minimum jogokról van szó, amit még kiegészíthetnek a tagállamok? Vagy, hogy, vagy az a gond, hogy egy írásos joglistát kell közölni. Ez a gond? Aztán pontosan minden jogokról van szó, és itt utalnék arra, amit Jan Albrecht az imént kérdezett. Mi lesz pontosan a követelmény, hogy egy írásos tájékoztatót kapjanak a vádlottak, vagy letartóztatottak, avagy ezt szóban is közlik velük, hiszen elképzelhető az, hogy az illető vádlott nem tud olvasni, avagy nem értik meg az írott szöveget, annak ellenére, hogy tudnak olvasni. Ez a kérdésem. Elnök, köszönöm szépen. Latford asszony. Thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm. szépen. Nem is tudom, hogy ki felelős az eljárás abnormalitásáért, amint arra utalt eh, barátom Simon, hogy az e- első eh, eljárási jogról folytatott vitánkban ez gond volt. De ami a tolmácsolás és eh, fordításról szóló elképzelésüket illeti, hadd mondjam el azt, hogy nagyon komoly kihívásaink voltak, és ugye a folyamat közben hatályban lépett a Lisszaboni szerződés is, ez nem, könnyítette meg a, nem könnyítette meg a dolgunkat, még nem érkeztünk el pont egészen a célunkig. Örülök annak, hogy tovább tudunk lépni, és megtarthatjuk a lendületet az ezzel kapcsolatos jogokról való rendelkezésben. Az elmúlt öt évben nem nagyon sikerült eljárási jogban előrelépni. Örülök annak, hogy a bizottság szolgálatai ilyen kitűnő szakértői, vagy szakértelemmel viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és természetesen ez igaz Reding asszony csapatára is. Remélem, hogy a belga elnökség alatt komoly tovább lépés történik, és legalább formálisan meg tudunk egyezni. Van itt valami, amit nem értek pontosan, bár ez azért is előfordulhat, mert nem olvastam megfelelően a, a magyarázatot. Mi is a különbség a harmadik és negyedik cikk között? A tájékoztatáshoz való jog az egyik, a hármas cikk, egy vádlott, illetve gyanúsított esetében, ilyen esetben az illető szemét az eljárás jogról tájékoztatni kell megfelelő nyelven. Ha valakit viszont letartóztatnak, akkor írásban kell tájékoztatni ezt a szemét egy jogokról szóló tájékoztató levélben. Valóban meg kell különböztetni ezt a két helyzetet egymástól? Nem lehetséges az, hogy a gyanúsítottat, tanúsítottnak nyújtsuk át, hogy a gyanúsítottnak nyújtsuk át ezt az írásos jogokról szóló tájékoztató levelet? Az nem javít a helyzeten? Talán koherensebb, konzisztensebb lesz az információ átadás, a tájékoztatás, hogyha a harmadik cikket és a negyediket összevonjuk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 Meglep az, hogy el kell mondani a tagállamoknak, hogy a gyanúsítottaknak információt kell szolgáltatni arról, hogy milyen vádakkal illetik őket, illetve a minimális eljárási jogokról is. Hát azt gondoltam volna magamtól, hogy az országok maguk is betartják ezeket a minimális jogokat, de hát még döbbenetesebb, hogy az európai letartóztatási parancs értelmében ilyen országokba lehet utaztatni embereket, gyanúsítottakat és valóban úgy tűnik, hogy ilyen helyzetek előállhatnak. Azt gondolhatná az ember, hogy a minimális szabványokat, a minimális normákat betartják, például az európai letartóztatási parancs kapcsán. Elnök, köszönöm szépen. Wel, voorzitter. Van der Anderstok ehm, ik had eerst even een, een textueel iets, want in het voorstel wat we hebben gekregen van de commissie, daar staat op pagina 2 in de Nederland... Köszönöm szépen, elnök úr hollandul fogok beszélni. Az anyagban azt olvasom, legalábbis a holland verzióban, hogy ez az irányelv 2010. októberében született, hát ez már helyből nem tűnik helyes információnak. A bizottsági javaslat nem tűnik elég erősnek, és talán a szubszidiaritás elvére oda kellene figyelnie a bizottságnak. A büntetőjogi eljárások, illetve a nemzeti jog kérdése merül fel, az, hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz, hogyan fedi át egymást, és hogyha megnézzük az emberi jogi egyezmény hatodik cikkét, akkor azt látjuk, hogy kitérnek a nemzeti parlamentekre, mégis az irányelvből ez hiányzik. Nem tudom, hogy hogyan is alakul a szubszidiatás kérdés, a bizottság bizonyítani tudja, hogy megvalósul a szubszidiatás elve. Ami az európai jogszabályokat illeti, különböző jogi hagyományokat követnek a tagállamok, hogyha valakit letartóztatnak, akkor egyszerűen a kezébe nyomnak egy, egy lapot különböző nyelven a jogairól? Hands. Yes, señora Romero. Gracias, señor presidente. Lo había levantado antes, pero probablemente no me habían visto. Mm.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 nem igazán értem. Most valóban arra van szükség, hogy most erről az ütemterről gondolkodjunk? Mi várható? Ez az eljárási jog egy szép bonthatatlan csomag. Nem beszélhetünk az alapjogi kartáról, hogyha nem veszük figyelembe a többi jogot is. Tehát jó lenne, hogy a bizottság a többi jogot is maximális fokig figyelembe venne. Mert még akkor is, hogyha nem megfelelő az eljárás, illetve hogyha különböző tagállamokban más és más az eljárás sürgőség esetén, még mindig meg lehet ezt tenni. Ezt a úti rendet, vagy menetrendet el kellett fogadnunk, de sürgőség esetén nem lehet erről ettől térni, hogy valamit tegyünk az Európai Unióban letartóztatotok érdekében. Meglepő volt, hogy a bizottság említette azt a 15 országot, amely még nem alkalmazza, alkalmazza ezt a jogokról szóló tájékoztató levelet. Megtudhatjuk ezen országok nevét? Illetve mi a gond? Miért nem hajlandóak ezek a tagállamok alkalmazni ezt a levelet? Kérdésem a bizottság felé, hogy miért nem tudják ezen tagállamok elfogadni ezt a, ezt a kartát, ezt a jogokról szóló tájékoztató levelet, hiszen ez lenne akkor az új minimum standard. Elnök, köszönöm. Úgy látom, több képviselő nem jelentkezett. Térjünk vissza a bizottsághoz. Szonka úr, Kérem, válaszoljon az eddig föltett kérdésekre. Yes, thank you, Mr. Chairman. And... Um, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönettel tartozom a képviselőknek is a megjegyzésekért, illetve a kérdésekért. Ez már nagyon jól mutatja, hogy mennyire érdekli önöket ez a dosszié, hiszen nagyon is aktívan részt vesznek az együttdöntési folyamatban. Először is miért csak ez a négy jog szerepel a jogokról szóló levélben? Nos, azért, mert a bizottság szándéka nem az volt, hogy ezeket a jogokat harmonizálja. Egyszerűen egy előzetes jelzést kívántunk adni arra vonatkozóan, hogy milyen jogok jelenjenek meg ebben a levélben. Azonban a magyarázatban kimondtuk, hogy ez csak egy modell, indikatív jellegű, tehát a tagállamok frissíthetik, kiegészíthetik, és nem fogja ez az anyag befolyásolni a végleges jogokról szóló levelet. Ezt ugye már használják a tagállamok. Másodszorban pedig pár éven belül mi magunk is szeretnénk frissíteni ezt a jogokról szóló levelet. Ennek az irányelvnek a megvalósításról jelentést fogunk készíteni, és akkor talán további jogokkal kívánjuk majd kiegészíteni ezt a leveletet, erre javaslatot teszünk. A, amikor ezek a jogok, ez az öt jog megvalósul, amelyet tavaly decemberben hagytunk jóvá, akkor ezeknek a, ezeknek a jogoknak, ennek az öt jognak is benne kell majd lennie a levélben. 2013-14-ről beszélünk, akkor lesz majd a felülvizsgálat. Mire be, valóban megvalósítjuk ezt az irányelvet gyakorlatban, és megvalósul, addigra már a tartalmi kérdéseket is harmonizáljuk, és akkor kötelező érvényök lehetnek azok. Valóban szükségét látjuk annak, hogy a jogokról szóló levélre visszatérünk majd a jövőben. Ami a 12 tagállamot illeti, amelyek már rendelkeznek ilyen joglevéllel gyakorlatban, ezeket a hatástanulmányban megnevezzük név szerint. Sajnos ez nem állít rendelkezésemre, ezért nem tudom fölolvasni, de ez egy nyilvános dokumentum, tehát önök is hozzáférhetnek. És egy gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy mely 15 tagállamnak nincs ilyen jogokról szóló levele. Mi a helyzet akkor, hogyha nem tud olvasni az adott személy, vagy ez, ehhez hasonló problémákkal küzdik. Nos, először is a jogokról szóló level, levélnek egyszerű nyelvezetet kell követnie, amelyet könnyen meg lehet érteni. Tehát, hogyha az ember elolvasta a javaslathoz, javaslatot kiegészítő szöveget, ezt a levelet, akkor látjuk, hogy nem nagyon kifinomult, nem nagyon magas szintű, hanem egy elég egyszerű szövegről van szó, hogy ha ezt valaki nem érti, akkor további támogatás, segítséget kell neki nyújtani. Mi a különbség a hármas és a négyes cikkely között? És miért van különbség egy általános gyanúsított, illetve egy letartóztatott gyanúsított között? Nos, a magyarázat az ajánlásokban található a kínzás elleni Európai Uniós anyagban, és ez benne van a 2009-es jelentésben, a CPT szabványokról szóló jelentésben. Ez egy tanácsi dokumentum, amely magyarázattal szolgál arra vonatkozóan, hogy a letartóztatott minket gyanúsítottaknak van a legnagyobb szükségük arra, hogy írásos magyarázatot kapjanak, hiszen ők vannak a legkiszolgáltatottabb helyzetben. Akik szabadlábon vannak, azoknak kicsit nagyobb erre vonatkozóan a lehetőségük, a szabad kezük. Lehet, hogy a folyamat végén a tagállamok ezt a két cikkeit összevonják, és egy olyan jogokat tartalmazó levelet hoznak létre, amely mindenkire vonatkozik. Ez, erre látunk példát az együtt döntési folyamatban. Eddig követtük az úti tervet. Ezt uh, szeretnénk követni majd a jövőben is azért, mert azt gondoljuk, hogy egy kirobbanó jogszabály valószínűleg kudarcot vallana, már voltak erre vonatkozó kísérletek a múltban, illetve 2004-ben ugye ilyen jellegű jogszabályra tettünk javaslatot, voltak önök között is olyanok, akik ezt támogatták, de hát ez kudarcot vallott. Egy másik szerződésről volt akkor szó, más volt a helyzet, de lehet, hogy ugye ez akkor a harmadik pillérhez tartozott, mégis a tárgyalások nagyon bonyolultak mindegyik jogot illetően, és így ezek a tárgyalások kudarcba is fulladtak valamilyen oknál fogva. Úgy gondoljuk, hogy a siker titka az az, hogyha egyesével tárgyaljuk ezeket a jogokat, és lépésenként fokozatosan haladunk, és ez lesz az, amely az útiterv teljes magyarázatát, teljes interpretációját megadhatja. Ez azt jelenti, hogy belátjuk, már régóta be kellett volna vezetni ezeket a jogokat, akkor, amikor, amikor a letartóztatási parancsról tárgyaltunk, illetve más hasonló jogszabályokról. Nos, igen, a Tampere végkövetkeztetéseknek, ugye 11 évvel ezelőtt az volt az egyik legfontosabb tanulsága, hogy minimális szabványokat kell felállítani az emberi, emberek jogait védve. Zöld könyvet hoztunk létre, átfogó javaslatot 2004-ben, de ez kudarcot vallott, és most az úti terv alapján haladunk, a tagállamok, az Európai Parlament és az Európai Bizottság teljes részvételével. Ez ugye már a B-terv volt, de ez, ez az, amelyet követni tudunk. És szeretnék még utalni, azt hiszem Buzutil úr kérdésére válaszolva, második oldal az anyagban, az itt megnevezett dátum, az elfogadás előzetes dátuma, és valóban a hivatalos elfogadás október 8-án kell, hogy megtörténjen. Itt az első intézkedésről van szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Okay. Thank you. Rendben, köszönöm. Tanács, a tanács részéről szeretnének talán még egy rövid megjegyzést tenni, nem? Hát akkor ennyi lesz mára. Mert ezzel vége a napi rendnek, Galibe szakbizottságban. Most pedig akkor megkérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a teremben, azért, hogy megtartsuk a koordinátorok ülését. de megint csak, ugye korábban fejeztük be a munkát, mint a napi rendel lett volna, ezért azt javaslom, hogy tartsunk egy 15 perces szünetet, és utána kezdjük a koordinátorok ülését, ülését 6 órakor, ahogy terveztük. Köszönöm.